Good morning, colleague. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Kérek mindenkit foglaljon helyet, és kezdjük az ülést. Just missing five meters for Gunnar. Egy pár pillanatot várunk, Gunnárt is megvárjuk, hogy megérkezzen. Nos, tehát akkor az ekonülést megnyitom. Két jelentést vitatunk meg, aztán szavazás, és aztán még egy jelentés van a napi renden. Az elnök közleményei nagyon rövidek, ugyanis csak a napi rendet kell elfogadnunk, úgy látom, hogy ezt elfogadhatjuk, nincs egyéb közleményem, nincs semmilyen bejelenteni valónk a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról sem hiszen múlt héten volt a legutolsó ülésünk, úgyhogy térjünk is rá a négyes napi rendi pontra. Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amelyet az Európai Központi Bank éves jelentéséről készítünk, és ennek köszönhetően a gazdasági és valutaunióval kapcsolatos fejleményekről kifejezhetjük a véleményünket, illetve választathatunk a pénzügyi válság az, az Európai Központi Bank pénzügyi válságra adott reakcióira is meghallgatjuk a jelentéstevőt, Fernández urat, aztán az árnyék jelentéstevő következnek, a jelentéstevő 5 percet kap, az árnyék jelentéstevő 3 percet, és aztán 2 percet adunk a spontán hozzászólásokra. Jonas Fernández következik. Stimados kollégás! Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A mai napon a szakbizottság előtt, szakbizottság előtt szeretném bemutatni az európai központi bank jelentéséről szóló éves jelentést, egyértelmű üzenetem van, folytatni kell az eddigi szakpolitikát. Az elmúlt időszak intézkedései ellenére továbbra sem érte el a alapszabályában is rögzített célkitűzést az EKB, tehát hogy százalék körüli legyen a éves infláció átlag, már négy éve nem sikerül ezzel érni. 2018-ra 1,3-ra és 2019-re 1,9-re lehet ezt az adatot tenni, tehát körülbelül ennyi lesz az átlagos infláció, ez nagyon messze áll a céltól. Egyértelmű, hogy a deflációs ösvény elérésével kapcsolatban mindenképpen tesz lépéseket az Európai Központi Bank, ez pozitív, a monetáris politikának köszönhetően és az energiaáraknak köszönhetően változott sokat az átlagos inflációs adat. Nos, amikor pozitív mértékű már a GDP növekedés, akkor az mindenképpen azt jelenti, hogy elértünk valamit, kiléptünk a negatív trendről. Ből és ne felejtjük el, hogy 2017-ben, 2017-ben ezek az adatok már pozitívak voltak. Nos, hogyha megvan a megfelelő idő és lehetőség, akkor ha nincsen, nem helyezkedik külön, külön nyomás az árakra, akkor képes lesz az LKB arra, hogy a 2% célkitűzéshez közelebb kerüljön. Nos, a nem inflacionista gazdasági növekedési trendet kéne tehát valamilyen módon tovább folytatni. Aztán Nagyon fontos az is, hogy a vállalati eszközvásárlási program megfelelően haladjon. Ez már egy ideje elkezdődött, de szeretnénk, hogyha nagyobb átláthatóságot élvezhetnénk ebben a kérdésben, nem csupán a finanszírozás szempontjából, hanem a kiválasztási feltételek szempontjából is, illetve azt is, hogy pontosan hogyan választ, milyen szabályok vonatkoznak a KKV-kre, illetve a nagy vállalatokra. Azt is, szeretnénk, azt is szeretnénk elérni, hogyha az államadóságra való rálátásunk megnőne, ez a görög adósság, államadóság esetében is így van, tehát nagyobb átláthatóságra van szükség, illetve az is nagyon fontos, hogy a monetáris politika meg is tudjon valósulni. Amikor 8-9 százalékos kamatlábakról beszélünk, akkor kereskedelmi vonatkozásban, akkor nyilvánvaló, hogy ennek, ennél ugye sokkal alacsonyabbak az LKB kamatlábai. Úgy gondolom, hogy ambiciózusnak kell lennünk a monetáris politika megvalósításában. Alapvetően alacsony kamatláb politikában az LKB-nak ennek pozitív hatása van a bankok fizetési mérlegére, de más esetekben is elmondható az, hogy európai, meg, európai megoldásra van szükség. Nos, ne felejtjük el azt sem, hogyha a fizetések növekedése, hogy a fizetések növekedése is segíthetne abban, hogy az inflációs célkitőzést elérjük. Ez a jelentés szól arról is, hogy egy közös európai biztosításra van szükség, Nos, úgy gondolom, hogy ennek az esélye jelenleg elég kicsiny, viszont nagyon fontos lenne, hogy ez megvalósuljon. A jelentés arról is szól, hogy olyan úgy, úgy kell, olyan eszközpolitikát kell kialakítania az EKB-nak, ahol nincs, nem szerepelnek kockázatok, tehát csökkenti a kockázatot. Erre a változtatásra rendes jogalkotási eljárással lehetőség van. Nem csak én támogatnám ezt a lehetőséget, hanem az Európai Parlamentnek a Költségvetési Bizottsága is így gondolkodott, nemrégiben egy véleményt jelentettek meg, ami ugyanígy értékeli a helyzetet, mint én magam. Még egy dolog a jelentésben, a virtuális pénzről is eh, olvashatunk néhány gondolatot, illetve arról, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz az európai monetáris politikára, és milyen lépéseket kell tenni ezzel kapcsolatban az EKB-nek. Vitaindítónak szántam ezt a jelentést. Remélem, hogy a többi kollégával majd nagyon pozitív hangnemben tudjuk a következőkben a munkát lefolytatni. A célunk az, hogy a monetáris politika megvalósuljon, és az európai polgárok ezt a mindennapokban is tapasztalják. Thank you very much, Jonas, for, for your report. Köszönöm szépen a jelentését. Siegfried Muresan a néppárti árnyék jelentéstől, ha jól értettem, Bokár Pálc fogja elmondani az állam, álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr, sajnos Szigfried Mulesen nem tud itt lenni, de az ő nevében is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Jonas Fernándeznek, a munkájáért. A jelentés tervezett nagyon jó kiinduló pont a további tárgyalásokra. Szigfried Mulesen a következő három prioritást látja elengedhetetlennek, amelyekre még ki kellene térni. Az elsődleges cél az EKB az LKB e elsőleges célja, ahogy ezt a szerződés meghatározza másodszor az LKB e függetlensége, a harmadszor pedig reformok az LKB e valuta politikáját tekintve először is ami az LKB valuta politikájának elsőleges célját illeti, az ástabilitás megőrzése, a 2% alatti, de 2%-hoz közeli inflációs ráta fenntartása, ahogy ez a jelentés, a jelentésben szerepel. Másodszor az LKB független szervezet, ennek az intézménynek a függetlensége elengedhetetlen az ástabilitás megtartásához. Mi üdvözöljük a valuta eh, dialógust, ami a valuta eh, politika eh, területén megvalósul a parlament és a bank között, illetve Drági az elnök folyamatosan hangsúlyozza a reformok fontosságát. Az egységes valuta politika egyedül nem adhat stimulációt a gazdaságnak, ha csak nem egészíti ezt ki e, megfelelő pénzügypolitika e, és hat, pénzügyi hatékonyság. Az utolsó pont e, pedig ugye az üzleti világ, a beruházások javítása nagyon fontos cél, így a munkahelyek teremtése e, és a gazdasági fellendülés. A bizottság az LKB 2015-es éves jelentéséről szóló e, saját kezdeményezésű jelentésében is az LKB feladataira koncentrált, ezt, kellene, ezt a hagyományt kellene folytatni, és ne az Európai Központi Bank mandátumán kívül első feladatokat tárgyalni. A bankunió éves jelentésébe tartoznak a felügyeleti kérdések. Ez négy éve jött létre, ez a szervezet. Nagyon fontos, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk a parlament részéről a 2016-os központi banki tevékenységről. Ez röviden az összefoglaló. Siegfried Muresan várja a további méreható egyeztetéseket az árnyék jelentőstevői üléseken, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. Köszönöm. Köszönöm, Bukát. Nagyon kiváló minőségű helyettesítést hallottunk. Az LKR e nevében Ehm, Tunes úr kellene, hogy itt legyen, de eh, végül is Luke úr fog hozzászólni a saját nevében. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentéséért. Szerintem ez ehm, kiinduló pont a vita kiinduló pontja, egy szociáldemokrata álláspontot határoz meg, ez hát hasznos, de nem konszenzusra nem vagyunk, nem megfelelő, legalábbis az LKR részéről. Két dolog, amit mindenképpen hangsúlyoznunk kell, a CSPP volumene, tehát az új vállalati eszközvásárlási program közzététele, ez nagyobb átláthatóságot hoz, és ezt mindenképpen hangsúlyozom, és emellett ugye a fizikai pénz megtartását is hangsúlyozza a jelentés, ezt is üdvözöljük, de nagyon sok dolognak nincs köze az LKB-hoz, hogy például, hogy fiskális politikai vagy költségvetési döntéseket hozzunk a túlzott folyófizetési mérleg hiányok orvoslására, ez, ennek semmi köze az LKB-hez, ez nem felel meg az LKB mandátumának. Ami a folyófizetési mérleg egyensúlytalanságát illeti, mindig Németországra utalnak, de itt kereskedelmi, az eurozónával kereskedelmi mérleg deficitünk van. Az Európai Központi Bank mandátumával nem össze, összeegyeztethető az sem, hogy az LKB a döntései meghozatala során legyen tekintettel a klímaváltozás elleni harcra. Aztán az európai biztonságos betétek, vagy hát eufémizmussal élve eurókötvényekre utal, való utalások sem függnek össze az LKB-vel. LKB-nek nem feladata Görögország támogatása, feladatuk az ár stabilitás megtartása, és nem Görögország támogatása. Aztán, hogy azon bankokat támogassuk, amelyek Nagy-Britanniából visszatérnének Európába, ez sem tartozik az LKB mandátumába. Nagy-Britannia sosem volt az eurozóna része, úgyhogy nem is értem, hogy az LKB-nak mindehez mi köze. És ahhoz, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. Aztán az európai központi bank nyereségét az Európai Unió saját forrásainak tekintsük, és ne utaljuk vissza az különböző tagállami központi bankokhoz, ez nem felel meg, a szerz- ez a szerződés megsegését jelenteni. Aztán további államkötvények felvásárlása, esetleg részvények felvásárlása sem összeegyeztethető az Európai Központi Bank mandátumával és alapvetően a CSPP és más programok, amelyek összefüggnek a felvásárlási programokkal, ezek a jognak nem megfelelő monetáris állami finanszírozást jelentenek. Aztán a stressztesztek állítólag nem figyelmeztettek időben arról, hogy olasz vagy spanyol bankok összeomlanak, amelyek egyébként megfeleltek a stresszteszt kritériumainak. Nem utalnak arra, hogy az LKB e a kvantitatív easing programjával elszalasztott bizonyos lehetőségeket, illetve nem utal arra sem, hogy a kvantitatív easing most már az Európai Bíróság előtt van, tehát bírósági kereset lett ebből. Aztán a GDP targeting célkitűzése A költségvetési politika nem az LKB mandátumába tartozik, és ezért a GDP célzott politika sem felel meg ennek. Ezzel ne is járt az időm, úgyhogy ennyibe hagynám. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólását. Most pedig az Álde nevében Torvald úr helyett Simove képviselő következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Először is Nils Torvalds, az Áldi Árnyék jelentéstevője nincs itt, úgyhogy az ő nevében szeretnék néhány dologra utalni. Nils Torvalds köszön, megköszöni Fernández eh, kollégának a jelentést, eh, tervezetét. Ez egy nagyon átfogó jelentés, érdekes vitát indít majd az árnyék jelentéstevők között. általánosságban pozitívan értékeli ezt a jelentést, de hangsúlyozni szeretné azt is, hogy a jó jelentés egyértelmű kell, hogy legyen. 39 bekezdés van ebben a jelentésben. és nem tartja jónak azt, hogy túlságosan hosszúra nyúlt ez a jelentés, inkább az LKB központi feladatára koncentrálna, és nem egyéb kérdésekre. Alapvetően a jelentéstevő jó munkát végzett véleménye szerint, azonban nagyon sok itt javasolt intézkedés nem fog működni tagállami kiegészítő intézkedés nélkül, ezért nem lehet csak a valutapolitikára hagyatkozni, a strukturális problémák megoldása tekintetében. Az én frakcióm nagy része osztja ezt az álláspontot. Végül még egy dolog. A 7-es és a 8-as bekezdés nem felel meg nagyon sok delegációnak, nyilván erről majd még lesz szó. De nagyon sokunk számára nem lesz könnyű elfogadni az ezen pontokban szereplő javaslatot. Az LKB e az elmúlt az LKB e jelentések az elmúlt években nagyon nagy támogatást kaptak, a, a képviselők kb. 80%-a megszavazta ezt. Ez a jelentés saját kezdeményezésű jelentés, de mégis nagyon fontos nagy többséggel elfogadni, vagy ez egy jelzésértékű az, hogyha nagy többséggel elfogadjuk a jelentést. 2000 12-ben a kettes célkötözésbe tartozó egyensúlytalanságokat közzétették néhány hónappal ezelőtt. A frak, e, e, ezen szakbizottság 45 tagja aláírt egy, jelen, egy levelet, amelyet az EKB-nak küldtünk, és ennek köszönhetően megkaptuk a szükséges tájékoztatást. Az én véleményem szerint, illetve a frakciónk véleménye szerint jobb széles körű támogatást kapni, mint egy mint egyes pozíciók tekintetében ideológiai vitát nyerni, de az LKB figyelmét meg nem felkelteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a GUEN nevében Papadémolis képviselő jönne, de nincs itt, úgyhogy őt is helyettesíti kollégák. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan helyesen elmondta, a GUA árnyék jelentéstevője Papadimulis úr helyett beszélek, aki most nem tud itt lenni, felolvasom a megjegyzéseit. Az elmúlt években az Európai Unió nagyon súlyos pro- problémákkal szembesült a gazdaság és monetáris politikák területén. Az intézmények köztük az LKB megoldásai nem tudták a problémákat megoldani. Az Ekonszakbizottság tagjaként figyelembe kell vennünk azt, hogy az LKB különböző szerepeket is betölt. A likviditási problémákat kell megemlíteni, amelyek továbbra is sújtanak bizonyos bankokat. Gyakorlatilag ugyanannak az éremnek a két oldaláról van szó. Az Európai Központi Bank egy páneurópai politika kialakulása irányába hat, ezt meg kell vitatnunk. A quantitative easinget sem megfelelően is időben hajtotta végre az LKB. Emellett a likviditást nagyon esetlenül tudta csak biztosítani, ez sok esetben áremelkedéshez vezetett. Emellett az LKB e intézkedései sok esetben hátrányosan befolyásolták a nyugdíjalapok alakulását és Az LKB-nek e meg kell oldania a felvetett problémákat, és el kell oszlatni az aggályokat. Ez nem csak a leggyengébb európai nemzetgazdaságokat érinti, hanem a közös valutát is. nem csak az LKB kezében összefutó szakpolitikák problémáját kell megvitatni, hanem az LKB intézményes struktúráját és egyfajta demokratikus deficit jellemzi ezt az intézményt, ez pedig az elszámoltathatóságot hátráltatja. Sok esetben zárt ajtók mögött születnek a döntések, ehelyett teljesen átláthatóan és elszámoltathatóan kellene működni az LKB-nak. Egy olyan LKB-re van szüksége Európának, amely megfelelő módon védelmezi például a közérdekű bejelentőket is. Egy olyan LKB-re van szükség, amely nem áll az NGO-k keresztüzében, amelyek azzal vádolják az LKB-t, hogy visszaéléseket követ el. Az LKB-n belül nagyon nagy változásokra van szükség, nem csak hosszú távú reformokra van szükség a szakpolitikákban, hanem rövid távú lépéseket is tenni kell. Ezekkel a rövid távú lépésekkel is egy progresszív és növekedési pályára állhat az Európai Unió. Papadimolis úr támogatja Fernández úr véleménytervezetét és reméli, hogy az elkövetkezendő hetekben gyümölcsöző vitát tudunk folytatni erről a témáról. Köszönöm. Köszönjük szépen a zöldek közül. Molly következik árnyék jelentéstevőként. Igen, én önmagam leszek, engem nem helyettesít senki. Sajnálom, ha ezzel csalódást kell okoznom. Én is gratulálnék a jelentéstevőnek, aki nagyon jó szöveget készített, és kitért az összes fontos kérdésre, amely az LKB-hez kapcsolódik. Nagyon örülök a nyolcas bekezdésnek, amelyben azt kéri a jelentéstevő, hogy az LKB fontolja meg az árstabilitási célkitűzésének kiegészítését a nominális GDP növekedésre irányuló célra ezt teljes mértékben támogatjuk, a hetes bekezdéssel is egyetértünk, ahol az LKB öm, TLTRO program kiterjesztéséről van szó, Szerintünk ezt valamiféle kondicionalitással kellene összekapcsolni azért, hogy a bankok erőforrásait a fenntartható tevékenység felé irányítsuk. Ahogy a vélemény tervezett kidolgozója nagyon helyesen megfogalmazta, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az eddigi programokat ne szüntessük meg. Az eddigi programok piac torzító hatását szem előtt tartva azonban úgy gondoljuk, hogy az európai polgárok szempontjából jobb programokat is eh, létre lehetne hozni. Természetesen fontos az is, hogy nagyobb átláthatóságot eh, követeljünk meg az LKB-től. Ez írtunk egy levelet is, amelyet sokan aláírtunk. Az LKB úgy döntött, hogy eh, közzétesz bizonyos információkat, pénzügyi információkat, azonban úgy gondoljuk, hogy még nagyobb átláthatóságra van szükség, és fontos, hogy a különböző vállalatoktól megvásárolt részvények értékét is nyilvánossá tegyék. Továbbá úgy gondoljuk, hogy az LKB tevékenysége nem ütközhet más szakpolitikai célkitűzésekben, mint amilyenek például az éghajlatvédelmi célkitűzések. Azt láthattuk, hogy például a Shell-től, a Repsoltól és más olajipari vállalatoktól vásárolt részvényeket nem régiben az LKB. Emellett a, az LKB szerepvállalása fontos a válság után létrehozott jogi keret fenntartásában. Elengedhetetlen az is, hogy az LKB a jövőbeni kapcsolatait is rendezze a londoni Cityvel a Brexit után. Nagyon fontos erre is felhívni a figyelmet. Tudom, és támogat, tudom, hogy szükség van arra, hogy az egységes piac integritását fenntartsuk, és ezt támogatom is, és ezért bizonyos lépésekre lesz szükség, amelyek hátrányosak lesznek nyilvánvalóan az Egyesült Királyságra nézve. Fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő pályát, amelyen haladhatunk, és amely a lehető legelőnyesebb minden érintett számára. Köszönöm. Köszönjük szépen az FDD részéről már Kovállé. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. azt gondolom, hogy az elmúlt években keletkezett hasonló jelentésekhez képest ez mindenképpen előrelépést jelent, de a, az euróövezet valóságát szerintem sokkal határozottabban kéne megjeleníteni. Az EKB ma nem tudja kielégíteni a, az euróövezet tagállaminak szükségleteit, mert képtelen erre, de szerintem ettől el lehet szakadni, és komolyabb gondolatokat és lehet itt feltámasztani azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a monet, közös monetáris politika jövője, vajon van-e jövője a közös monetáris politikának, vagy a felfelé ívelő szakasz végén el kell gondolkodnunk, hogy valami másra van-e szükség, mit kell tenni annak érdekében, hogy ezután is fölívelés, gazdasági fölívelés legyen jellemző, gondolkozzunk el azon, hogy mi a globális gazdaságban betöltött szerepünk. Úgy gondolom, hogy ezeket az egyesúly hiányokat sokkal jobban ki kéne élezni a jelentésben. Ha ezt nem tesszük meg, akkor politikai szempontból kihagyunk egy nagyon komoly lehetőséget, Úgy tűnik, hogy csak megyünk előre, rendületlenül pedig le kéne ásnunk a mélybe, és meg kéne nézni azt, hogy vannak-e más szükségleteink inflációs szempontból, vagy kamatláb szempontból. Tehát ez lenne valójában az igazi fő kérdés. Ami a banki uniót illeti, ez egy külön jelentés tárgya lesz. Itt is lesznek majd a frakcióknak külön módosításai gondolatai az egyensúly hiányával kapcsolatban. Amikor majd oda jutunk, akkor az árnyék jelentős téve üléseken azt el fogom mondani. Nos, el kell még azt is mondanom, hogy egyre kevésbé van kapcsolatban az EKB a reálgazdasággal. Nem csak a, nem csak a munkavállalási rátákkal kapcsolatban, való, a valóságban az Eurostat adataitól eléggé eltérőek az igazi statisztikák, főleg a periférián elhelyezkedő tagállamokban. Aztán a kötvények kérdése. Nagyon kevés likviditás jut el a reálgazdaságban, ez itt a probléma. Nos, föl kell tenni a kérdést, hogy ez a monetáris politika tényleg hatékony-e, vagy egyfajta kábítószer csak, amivel um, próbálni, próbáljuk kezelni a gazdaságot. Nos, szerintem közösen kéne ezen elgondolkodni. Ma úgy tűnik, hogy stabil a helyzet, de rövidesen a gazdasági ciklus lefelé, lefelé ható fázisába kerülünk majd, úgyhogy jó lenne előre gondolkodni és eldönteni, hogy mi az, ami jó nekünk a jövőben. Köszönöm. And the last... Nagyon szépen köszönjük. Az utolsó az árnyék jelentéstevők sorában Elemánsz úr az emf Tessék, három perce van. Én is a magam nevében beszélek. Kedves kollégák, a jelentésben állítottak, semmi milyen összefüggésben nem állnak a valóságban. Most már tagadjuk, hogy az LKB, eddig tagadtuk, hogy az LKB-nek köze lenne a monetáris politikához, az LKB messze meghaladta a mandátumát, eszközöket vásárolt, ezt nem csak mi állítjuk az ELNF részéről, hanem a Karlsruhe-i Német Alkotmánybíróság is megerősítette. Az állami támogatások tilalma sérült ezzel, és azt hiszem, hogy a pénzpolitikába való beavatkozás messze meghaladja az LKB mandátumát. A nemzeti, központi bankok és a tagállamok felelnek ezért a politikáért. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az LKB által folytatott pénzpolitika egyfajta gazdasági intézkedés volt, nem pedig a valuta védelmében folytatott politikát, és ezért az Német Alkotmánybíróság kimondta, hogy az eszközvásárlási program megsérti a, az Európai Központi Bank monetáris politikára vonatkozó mandátumát, és ezáltal az EKB beavatkozott a tagállamok hatáskörébe. Világosan kimondta az Alkotmánybíróság tehát, hogy a tagállamok hatásköre sérült. Merkel kancellárasszony Olaszországgal és Franciaországgal állapodott meg 2010-ben, hogy Görögországnak pénzügyi segítséget nyújtsanak, ezáltal a Maastrichti kritériumok közül kettőt is megsértett, a bailout tilalmát és az állami finanszírozás tilalmát is, az LKB pedig az így meghatározott irányt követte, végrehajtotta azt, amiről megállapodtak. Úgy gondolom, hogy az európai parlament az egyetlen olyan intézmény, amely felelősségre vonhatja az LKB-t, és ezért most már az Európai Parlamentnek végre cselekedni is kell, azért, hogy az LKB-t visszatereljük a mandátuma szabta keretek közé. Ez a véleménytervezet azonban pont az ellenkezőjét teszi ennek, ezért ezt nem tudjuk támogatni. Egyáltalán nem foglalkozik a realitásokkal, megfeledkezik arról, hogy az LKB túllépett mandátumán, és tagadja, hogy az LKB politikai függetlensége sérült volna. Köszönjük szépen! A spontán felszólalások körében senki sem jelentkezett, időnk se lenne rá. Most a jelentéstevőnek adom meg a szót zárásképpen. Muchas gracias, simplemente... Köszönöm szépen! Csak köszönetet szerettem volna mondani a sok észrevételért, gondolatért a mai első eszmecsere után. Türelmetlenül várom a módosítókat. Ha gondolják a kollégák, akkor elkezdhetjük majd a tárgyalásokat, és ahogy az áldés kolléga Ramón is mondta, az elmúlt években nagyon sok lkv és jelentést tárgyaltunk, ezekben mindig én vettem részt, úgyhogy várom, hogy csak úgy, mint az elmúlt években, most is nagyon nagy támogatottsággal fogadjuk majd el a jelentést. Köszönöm. Köszönöm, Honasz. Csambon úr szeretne még hozzászólni a spontán hozzászólások alatt, és utána fogjuk lezárni ezt a napi rendi pontot. Muchas gracias, señor presidente. Eh, sí, en efecto, ten... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én is szerettem volna valamit mondani Honasznak, akinek, aki egy hatalmas munkát végzett el. Két dolgot szerettem volna mondani ebben a két témában azt hiszem, egy kicsit hangsúlyosabban lehetne fogalmazni. Egyrészt a betéti garancia. Hogyha ez nincs, akkor az euró nem lesz eléggé szavahihető, sem pedig a banki unió. És az LKB már ki is mondta, hogy ő szeretné ezt támogatni jövőben is. Nem értem, hogy akkor miért, mi jelent problémát, hogyha mindenki ezt elfogadja. Azt hiszem, hogy a parlament feladata és kötelessége az, hogy a, hogy a politikai akadályokat megszüntesse, vagy legalább megpróbálja. Ez egy nagyon fontos garanciarendszer, alapvető jelentőségű, a, bank, a banki unió enélkül nem létezhet. nem mondhatjuk azt, hogy igen, mi európaiak vagyunk, Európa barátok, de ezt a garanciát nem támogatjuk, ilyen nincsen. Ezt kérem már elfogadták. Úgyhogy kérem szépen a gyakorlati megvalósítást mi hamarabb el kell kezdeni, jogbiztonsággal, hiszen ez a piacoknak is nagyon jót tesz. És itt van a második dolog. Ezzel kapcsolatban is szeretném kérni a szakbizottság tagjait, hogy tegyék fel a kérdéseket, nézzenek magukba. Hogyha a banki unióból valaki visszavonulna, annak milyen hatása lenne? Akkor a banki hálózatnak az európai, európaival tétele egy hihetetlen visszalépést szenvedne. Német, angol, spanyol bankok tűnnek el, gyakorlatilag visszafordítjuk, vagy visszaforgatjuk abban ki gyakorlatot. Föl kell tenni a kérdést, hogy miért. Thank you for your intervention. Köszönöm szépen a hozzászólást. Ezzel a napi rendi pont végére értünk. A módosítók benyitásának határide szeptember 13. Október 8-án, 9-én fog ezeket megbeszélni és november 20-án, 21-én szavazunk itt, hogy mikor kerül a plenáris, azt még nem tudjuk. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, hát konszentusan nem, alakul, nem alakult ki, de azért érdekes volt. Jön az ötödik napi rendi pont, egy véleménytervezetről van szó, Libének írjuk, biztonsági intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerése. Ez egy nagyon fontos téma. Az Európai Unió sok intézkedést tett, több jogszabályunk van már ezzel kapcsolatban. A gazdasági bűncselekményből származó vagyon elkobzása nagyon fontos elrettentő eszköz, illetve a terrorizmus finanszírozására is hatással van. Fulvio Martusello következik 7 percre parancsoljon. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Igaza van discorso importante quello che andiamo a fare, un argomento davvero fondamentale. Ez valóban egy rendkívül fontos téma. El kell azt kerülni, hogy profitot termeljen, termeljenek a bűncselekmények. Ezt kell tehát elkerülni. Quindi di presentare oggi questo progetto di parere su un tema così importante e di essere. Véleménytervezetet írtam ebben a témában. Én vagyok a vélemény előadója. Nos, az lenne a cél, hogy a bűncselekményükből származó hasznot el lehessen kobozni, vagy be lehessen fagyasztani ezt a vagyont. Arra kell törekedni, hogy ez a lehető leghatékonyabb legyen. Ez a legjobb módja annak, hogy a, bűncse, hogy a bűncselekményeket visszaszorítsuk. Tehát arra kell lecsapni, ami a bűnözők számára az üzemanyag, vagyis a pénzre. Ehhez egy teljes keretet föl kell állítani, az európai polgárokat védenünk kell, illetve föl kell lépnünk a szervezett bűnözéssel szemben. Az Európol egy nem régiben közzétett dokumentuma, mint a bizottság is idéz, azt mutatja ki, hogy az illegális piacok Európában 110 milliárd euró vagyont vagyont képez évente, és ezeknek a nagyon nagy százaléka a bűnöző kezében marad. Ennek az összegnek a nagyon nagy százaléka. Utána ezt az összeget visszafordítják, a bűnözők és ismételten bűncselekményeket követnek el ezeknek az összegeknek a segítségével. Nos, ezt a kört kell megtörni, úgyhogy befagyasztjuk, vagy elkobozzuk a vagyont. Mint említettem, tehát egy hatékony rendszerre kell törekedni, ez egy stratégiai prioritás európai szinten. Ahogy azt a bizottság is kimondta, arra van szükség, hogy kölcsönösen elismerjék az európai országok a különböző hatósági, a különböző határozatokat, tehát azokat a határozatokat, amelyek vagyonelkobzást rendelnek el a különböző országokban harmonizációra kell törekedni. A parlament és a tanács rendelete irányuló javaslata is erről szól, tehát egyrészt kiterjesztenénk a hatályt, és megpróbálnánk azokat az akadályokat megszüntetni, amelyek megnehezítik ezeknek a határozatoknak a végrehajtását. Polgári és büntető jogi kérdésekben nagyon fontos a megfelelően hatékony együttműködés a tagállamok között. Olyan rendszerre kell tehát törekedni, amely kölcsönösen elismeri az összes tagállam vagyonelkövzést és biztosítási intézkedést elrendelő határozatát. Határon átnyúló együttműködés ezekben a kérdésekben elkerülhetetlen, a büntetőjogi bíróságok között, illetve más illetékes tagállami hatóságok között. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy az Európai Unió finanszírozási rendszere és a belévetett bizalom továbbra is stabil maradjon. A cél tehát az, hogy a jogszabályaink hatáját kiterjesszük, és ezeknek a végrehajtását megkönnyítsük. véleményünk szerint nem kizárólag büntetőeljárás körében lehet ezt megtenni, hanem közigazgatási eljárás körében is. Tehát ez az összes vagyonelkobzási határozatra vonatkozik, amit egy bírói hatóság rendel el. Ez a 13-as preambulum bekezdés. E rendelet alkalmazandó a büntető vagy polgári perjes eljárást követően bíróság vagy illetékes hatóság által kibocsátott valamennyi, el, vagy, vala, valamennyi vagyon elkobzást elrendelő határozatra. Függetlenül attól, hogy a kibocsátó állam mi, konkrétan melyik az Európai Unió tagállamai között, és teljesen független a szóban forgó összegtől is, tehát hogy most 10 ezer euró alatt vagy 10 ezer euró fölötti összegről van szó. Sokszor tulajdont foglal, tehát sokszor vagyontárgyakat foglalnak le, erről van szó konkrétan. Elképzelhető, hogy ez egy tagállamban történik, elképzelhető, hogy több tagállamban is. Ezért nagyon fontos az, hogy együtt működjenek a, hatóságok, illetve hogy megfelelő kompenzációt is bevezessenek. Még egy dolgot jeleznék. Ezt a bizottság is megjegyzi egyébként jelentésében. A jelenlegi rendszer sajnos nem működőképes. Például a kábítószer kereskedelemből származó vagyon sok tagállamban nem elkobozható, azért, mert nincs meg a megfelelő együttműködés, határon átnyúl együttműködés a különböző jogi szervek között. Sajnos azt is tudjuk, hogy a kábítószer kereskedelem olyan eszköz, amivel minden egyes szervezett bűnözési szerv él. Ezzel finanszírozzák egyéb tevékenységeiket. Várom az eszmecserét, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a kollégáimnak mi a véleménye, és természetesen várom a közös munkát is. Majd köszönöm. Thank you very much. Uh, shadow for S Köszönöm szépen. Iván úr, a Szociáldemokrata frakció nevében négy percet tudok tessék. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a munkájához. Ez egy olyan jelentés, amelyet mi támogatunk teljes mértékben. Egyetértünk, hogy nagyon fontos, hogy a nemzeti hatóságok igazságot szolgáltassanak, és rendkívül fontos, hogy a veszteségeket vissza lehessen szerezni, illetve a bűncselekményből szerzett jövedelmet be lehessen fogyasztani, illetve el lehessen kobozni. Ezen jövedelmek semlegesítése nagyon fontos. Egyes esetekben ezt a hálózatot egyéb eszközökre is ki lehet terjeszteni. Nagyra értékeljük azt, hogy a, az adókiátszás, adócsalás, a e, piac helyzete való visszaélés, az indexek manipulálása, a pénzügyi szerződések manipulálása, illetve a polgári peres eljárás is szerepel a jelentésben. Nem olyan egyszerű egyes intézkedéseket megvalósítani, hogyha maximum három év a eh, három éves szabadságvesztéssel lehet sújtani ezeket a bűncselekményeket. Eh, erről majd még egyeztetnünk kell az árnyék jelentést a ülésen. Persze emellett arról is beszélnünk kell, hogy egyes országok az EU-n kívül anonimitást biztosítanak eh, olyan korrupt személyeknek, akik a pénzüket bizonyos a harmadik országokba jutatják el. Ennek tudatában kell lennünk, és az eszközök Európai Unión kívüli országokba való jutatását mm, ezt ez ellen fel kell lépni, vagy ezt nem szabad ösztönözni semmiképpen. További részletekre fogok kitérni az árnyék jelentéstevő ülésen. Köszönöm szépen, most az Árda nevében eh, Jering asszony következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Eh, Matucsel úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, ami a négy különböző véleményt illeti, amelyek benyújtásra kerültek. A 4B felé hajlik a jelentéstevő. Eh, így a polgári peres és igazgatási eljárások is bekerülnének a hatály alá a vagyonbefagyasztásról és elkobzásról szóló jelentés hatája alá. Ami a hármas cikket illeti, nagyra értékelem ezt a felsorolást. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindegyikkel egyetértek, de minden opcióról lehet beszélni. Egyes módosító javaslatok utalnak a pénzügyi piacok bevonására, és Ebben az összefüggésben a visszaélések eh, koncentrálnak. Kérdezem a jelentéstevőtől, hogy miért erre koncentrálnak eh, külön. Van-e itt valami specifikus probléma, eh, amire szeretnének kitérni, és ezt nem fez, fedi, fedi le a jelenlegi jogszabályi helyzet? Eh, ami a eh, vagyon befogyasztásból és elkobzásból származó eszközöket illeti, eh, el akar térni, térni a bizottság javaslatától. Most az jelen pillanatban 50-50 százalékban osztja meg a 10 ezer euró alatti elkobzott vagyonok elosztását is az elkobzó és a kérő ország között. Kérdezem, hogy ebben az összefüggésben vannak-e egyéb javaslatok is várom a javaslatokat. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az EKR-ből van-e valaki, aki szeretne öm, hozzászólni? Úgy tudom, hogy van árnyékjelentéstevők, de nincs itt senki. Éva Zsoli a zöldnek nevében. Négy percre, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen a jelentést, jelentéstevőnek, mert a Csel úrnak a munkáját teljes mértékben támogatjuk azt a gondolatot, hogy ezt a kérdést rendeletben szabályozzuk. Rendkívül fontos a vagyon befogyasztásról és elkobzásról szóló eh, eh, rendelkezések és döntések eh, kölcsönös elismerése. Az eddig meglévő eljárások nem működtek megfelelően. Úgyhogy teljes mértékben támogatjuk azt, hogy erősítsük meg a jogi keretet. Emellett azt is támogatjuk, hogy a büntető eljárásokban kibocsátott rendelkezéseket el kell ismerni, de emellett nagyon nagyra értékeljük az államigazgatási eljárás által kibocsátott intézkedések bevonását is. Úgyhogy ebben az értelemben szeretném megerősíteni a támogatásunkat. Köszönöm szépen, nem látom Barbara Kappelt. Kérdezem, hogy az INF e részéről van-e itt valaki. Ha nincs, akkor a spontán hozzászólásokban van néhány percünk. Még szeretne valaki hozzászólni, és spontán hozzászólás keretében nem látom. Akkor Mártos úrnak adom meg a szót újra, hogy lezárja a vitát. Io ringrazio il Shadow e chiunque. Köszönet az árnyékjelentéstevőknek, azért egy- egy-két árnyékjelentéstevő mégiscsak hozzászólt. Amit elmondtak, az mindenképpen jót tesz majd a vélemény tervezetnek. Érdekes munka áll előttünk. Még javíthatunk a szövegen, az a cél, hogy, hogy segítsünk megvalósítani a fő célkitűzés tehát, hogy a vagyonelkobzás és a vagyon befagyasztás azok esetében, akik bűncselekmény ből szerezték a vagyont, most ezek esetében ez a, ez a rendszer hatékony legyen. A szubszidiaritás kérdése kulcsfontosságú itt is, illetve a kölcsönös elismerés. A százalék arányokról még beszélhetünk, illetve a különböző bűncselekmények listáját is megvitathatjuk. Ez egy nagyon komoly kihívás. Egy olyan jogszabálytervezetet kell előkészítenünk, mely hatékonyabbá teszi a vagyonelkobzást, vagyonbefagyasztást, és remélhetőleg ez erretentő lesz majd a bűnözők számára. Türelmetlenül várom, hogy elkezdhessük a munkát a kollégákkal, és köszönöm szépen ezt az első eszmecserét. Very much, Rapporteur. Uh... Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek. Itt a vita vége. Szeptember 8-án még lehet uh, módosítókat benyújtani, november 6-án szavazunk az ECOM-ban. Ez egy véleménytervezet a Libének. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, akkor most felfüggesztjük az ülést 15 percre, és utána 3 4 6 kor szavazunk. Köszönöm szépen, és hát nem sokára találkozunk újra. So, And, uh, he... Köszönöm.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 Dear colleagues. Kedves kollégák, akkor kezdjük el a szavazást. Kérem, hogy teszteljük a rendszert. Kérjük, tegyék be a szavazókártyát a gépbe, és megnyitom a szavazást, a teszt szavazást. one collect to vote, but okay. Okay. Akkor lezárom a teszt szavazást, és akkor kezdjük megint. Molly Scott Cato véleménytervezetének elfogadása, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as módosítás mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. APP discussing. Okay, can I close the vote? Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, tehát elfogadtuk. Következik a 35-ös módosítás mellette ellene tartózkodás szocialisták mellette voltak, elnézést ellenőriznem kell, azt hiszem elfogadtuk, de nem láttam a föltartott kezeket, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az F kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es módosítás mellette ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gép kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 47-es módosítás mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es módosítás mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. J kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. J volt ez, K mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 67-es módosítás mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 81-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es mellett nem. Te ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as módosítás mellette ellene ellenőrizzük a 8-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette, 15-ös módosítás mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 15-öst, Szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor szavazunk a módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 36-an mellettes, senki nem volt ellen, hát zárom tartózkodás, ezzel elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig rátérünk a következő szavazásra, ami az előző ülésről maradt meg. Ez a költségvetési vélemény másik része, Márkusz Ferber, a jelentéstevő. Nyilván emlékeznek, hogy ez a az egyes költségvetés és módosításokhoz fűzött magyarázatokra vonatkozik kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosítás mellette, ellene, ellenőrizzük a 21-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. célkompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 37-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva.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 Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 9-en ellene, 4 tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Tessék? Csak az aggodalmamnak szeretnék hangot adni. Egy kicsit meglepődtem, hogy Markus jelent jelentése ilyen nagy többséget kapott. Lehet, hogy egy kicsit elveszített a konfrontatív jelleméből. Túl nagy a, kon- a kompromisszum itt. Nyilván, ahogy tudják, mondja az elnök, pozitívan alakultak a dolgok az elmúlt években, elmúlt napokban új kompromisszumokat dolgoztunk ki, ezt te támogatjuk. Kicsit, kicsit angélás most már, Márkusz. Meg lett volna múlt héten is a többség, de egy szavazással teszteltük ezt, de mindegy, hagyjuk. Rátérünk a következő napi rendi pontra. Uh, which is uh, Marisa Matias uh, uh report. Maria Mat Matias jelentése következik amely az egyenlőtlenség elleni küzdelemről szól, mint a növekedés és a munkahelyteremtés motorjáról. Ez az EMPL szakbizottság jelentése, amelyhez véleményt készítünk. Kérem a kollégákat, hogy ne beszélgessenek hangosan. Port, we are here in this... EMPL jelentés, A módosítókat vitatjuk meg, meg is adom azonnal a jelentéstevőnek a szót, Maria Mátiasz tessék. Obrigada, obrigada Roberto. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a módosító indítványokat. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkát. Egy olyan szövegről van szó, amely az egyenlőtlenség kérdésével foglalkozik, rendkívül fontos téma ez, hiszen nem csak a gazdaság, hanem a szociál politika kérdését is érinti mindez. Az ECON szakbizottságban lévén arra gondoltam, hogy nem csak a szövegről magáról szeretnék most beszélni, hanem szeretnék mindenre kitérni, ami a hatáskörünkbe tartozik. De az, és amint az imént mondtam, elsősorban a hatáskörünkbe tartozó kérdésekkel szeretnék foglalkozni. A kollégák kompromisszumos javaslatokat is benyújtottak. Tudjuk, hogy a szöveg terjedelme korlátozott, de a módosításoknak köszönhetően újabb bekezdések, újabb pontok kerültek be a szövegbe. Szeretném röviden összefoglalni most, hogy a módosítások milyen irányba mutatnak, és külön kiemelem majd az új bekezdéseket, az új szövegrészeket is. Van több olyan módosító is, amely nem szerepelhet a kompromisszumokban, hatáskörünk elég tág, minden esetre a kompromisszumok, amelyekre javaslatot tettem, és amelyekkel kapcsolatosan érdekelne a kollégák véleménye is, elsősorban a következőkről szólnak. Az Európai Unióban az egyenlőtlenség egyre nő, növekszik a gazdaság területén. Egy további fontos megfontolás az, hogy az állami és magánbefektetések kulcsfontosságúak ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsünk. Egy további kompromisszumban kiemeltem a képzés és szakképzés fontosságát, a digitális piacok és a pénzpiacok területét is kiemelem külön, mert ezek is nagyon fontos területek az egyenlőtlenség elleni küzdelem szempontjából. A szociális kire- társadalmi kirekesztést érinti mindez, és főként a kulturális kirekesztést is, ami a digitális világot illeti. Olyan intézkedésekre van tehát szükség, amelyek az igazságosságot segítik elő, a hatékonyságot és valóban működőképesek. E Sokkal hatékonyabban kell fellépni az adókijátszás és adócsalással szemben, és az áfacsalás is egy nagyon fontos terület. Mindezeket a kollégák is kiemelték, és próbáltam mindezt a kompromisszumokban is szerepeltetni. Az európai szemeszter, ez az utolsó pont, az európai szemeszter a gazdasági irányítás területéhez tartozik. A szociális politikák és a foglalkoztatási politikák célja többek között az, hogy mérlegre tegyük a nemzeti reform kísérleteket is. Ennek megfelelően fogalmazták meg sokan a módosítóikat is. Érdekelne, hogy a kollégák mit gondolnak a kompromisszumokról, amelyeket elkészítettem. Szerintem jó volt az együttműködés, és megpróbáltam a kollégák észrevételeit amennyire csak lehet figyelembe venni. Igyekeztem az árnyék jelentéstevőket is meghallgatni. És persze érdekel az is, hogy itt most milyen megjegyzések hangzanak el. Köszönöm. Köszönjük szépen a néppárt részéről, Matusello úr, az árnyék jelentéstevő úr, négy perce van. Sì, grazie Presidente, grazie al relatore per il lavoro svolto. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a, a vélemény előadójának. Ahogy említette, a dokumentumot még a nyári szünet előtt eljutatta hozzánk. A néppárt elkezdte megbeszélni az ezzel a kérdéssel kapcsolatos álláspontját, de azért még nagyon sok minden megbeszélendő. Ez egy fontos téma. Az európai munkanélkülieknek mindenképpen meg kéne oldani a helyzetét, egy, el kéne érni azt, hogy a, a rendszer fölvegye őket. Azt hiszem, hogy talán ez a, le, ez a legfontosabb munkánk. ezt úgy kell megtenni, hogy a jelentés korlátain belül maradjunk, tehát nem szabad túlságosan irányt váltani. Az elmúlt időszakban beszéltünk arról, hogy a beruházások hogyan terelnek munkahelyeket, de a munkaerőpiac strukturális reformjáról is beszéltünk, rugalmasabbá kell tenni a munkaerőpiacot, mert a munka a munka költsége nagyon sok európai országban elrettentő. Tehát ezek a járulékos terhek túlságosan magasak. Nagyon fontos továbbá a versenyhelyzet. Hogyha a versenyhelyzetet segítjük, akkor dinamikusabb az egész piac, és ezáltal könnyebb létrehozni a munkahelyeket arra törekszünk, hogy a magán és az elemi szférában is hatékonyabb legyen a helyzet, mind a két dologra figyelni kell. Úgy véljük, hogy jó munkát végzett a jelentéstevő. Várom az árnyék jelentéstevő üléseket, hogy elkezdhessük a közös munkát. Thank you very much for your view, and now for SND, Mr. Köszönjük szépen az SND részéről, Iván úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek az erőfeszítéseihez. Összességében támogatjuk a véleménytervezetet. Tény, hogy egyre nő az egyenlőtlenség az Európai Unióban, Erről nem is kell vitázni, ez kétségtelenül így van, a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények pedig egyre szegényebbek. Ennek több oka is van, és azt hiszem, az Európai Unió erőfeszítései az adócsalás elleni küzdelemben, az illegális pénzfolyamok ellen, az adóparadicsomok ellen nagyon fontos, sőt kulcsfontosságú olyan küzdelem ez, amelyben gondoskodnunk kell arról, hogy ne a legnagyobb jövedelemmel rendelkezők fizessék a legkevesebb adót Európa szerte. Hatalmas pénzek mozognak az adóparadicsomok irányába, több olyan multinacionális cég, és, illetve vállalkozás is van, amely megkerüli az adófizetést és pénzt visz ki ezáltal az Európai Unióból, ez befolyásolja az európai piacokat és a beruházásokat, amelyek máskülönben munkahelyteremtéshez vezethetnének. Nagyon fontos, hogy fellépjünk mindezek ellen azért, hogy több pénz maradjon az EU-s költségvetésben és a nemzetállami költségvetésekben, hogy az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúra területén megfelelő beruházásokra kerüljön sor, hogy csökkentsük az Európai Unió különböző régiói közötti különbségeket, hogy munkahelyeket teremtsünk, hogy fel tudjunk lépni a munkanélküliség ellen, és mindezek által csökkenthessük az egyenlőtlenséget. Rengeteg témát érint mindez, gratulálok még egyszer a jelentéstevőnek, és várom az árnyék jelentéstevői találkozókat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a felszólalását, attól tartok, hogy az ECR-től nincs itt senki. Őket nem aggasztja az egyenlőtlenség. Jó, hát ne feltételezzünk dolgokat, az Álde részéről Tremóza úr fog felszólalni, a saját nevében és az Álde nevében. Köszönöm szépen. Nos, először is köszönjük szépen Marisa Matias jelentéstevőnek a munkát. To discuss, but eh, in the name of my group uh, we miss. Még eszmecserét kell folytatnunk ezekről a kérdésekről. úgy látjuk, hogy a kompromisszumokban nem szerepel néhány képviselőnk módosító indítványa. Nagyon örülnénk, hogyha ezeket is figyelembe tudná venni, mert bizonyos kérdésekben másképpen gondolkodunk. Az egyenlőtlenség csökkentésének mikéntjére vonatkozólag más ötleteink vannak. Az én frakciómban sok észak-európai képviselő ül, és hát a baloldal is nagyon máshogy gondolkodik arról, hogy mit lehetne egy szociális európai Európáért tenni. A frakciónkon belül nagyon érdekes viták dúlnak erről. Úgyhogy ha lehetne, akkor jó lenne, hogyha kompromisszumokban szerepelhetnének a mi módosítóink is. Ezek a vélemények véleménytervezetek nem kötelező jellegűek, és a jelentések sem, úgyhogy itt azt hiszem a legnagyobb hozzáadott érték az lehetne, hogyha sikerülne frakciókat valamelyest közös nevezőre hozni ezekben a kérdésekben. Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt hasonló témában volt önjelentéstevő. Ilyenkor mindig fontos kérdés, hogy hogyan lehet kompromisszumot kötni, hogyan lehet közös elemeket találni, amelyeket a különböző frakciók mind támogatni tudnak. Úgyhogy itt ebben rejlik a jelentések politikai értéke. Szeretnénk, hogyha az áldai neve is szerepelne néhány kompromisszum alatt. Néhány dologban szerintem nem is gondolkodunk annyira másképpen. Hogyha a következő alkalommal egyeztetünk a módosításokról, akkor remélhetőleg már a mi módosítóink is szerepelnek majd ezekben a kompromisszumokban, és hát remélhetőleg nagy támogatottságot is élveznek majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, végül, de nem utolsó sorban Philip Lambert. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell mondjam, hogy csalódott vagyok. Nem Matthias asszony jelentése miatt vagyok csalódott, hanem azért, hogy még mindig itt tartunk. Évek teltek el azóta, hogy az arcunkba kaptuk ezt az egész, agya, ezt az egész egyenlőtlenségi problémát. 2012-ben volt ez, ha jól emlékszel. Aztán a, a, az OECD mások is, az IMF is nagyon komoly munkát végeztek, illetve az EKB is tevékeny volt ezzel kapcsolatban. Itt pedig a bizottság még kis, nagyon messze vagyunk attól, hogy a bizottság kiadott volna bármilyen eh, jelentést vagy nyilatkozatot, egy eh, saját kezdeményezési jelentésről beszélgetünk itt a parlamentben. Hát hol tartunk? Már túl sokan nem vagyunk itt, de nagyon fontos az, hogy a, hogy a GDP növekedéséről mit gondolkodunk. Nos, nem arról van szó, hogy én túlságosan sokat értenék ehhez, de az biztos, hogy biztos, hogy egyfajta kapcsolatrendszer van, egyfajta összefüggés van a növekedés, a gazdasági növekedés, illetve az egyenlőtlenség között, a társadalmi egyenlőtlenség között. Az egyenlőtlenségek csökkentése nem kizárólag a jövedelem vagy a vagyonnal függ össze, hanem a szociális különböző szociális rétegek között a vár, születéskor várható élettartam is nagyon eltérő. Itt hihetetlenül nagy különbségeket lehet tapasztalni. Jó lenne, hogyha tehát ezt komolyan vennénk, mert ugye gondolhatjuk azt, hogy minden egyes emberi lény egyforma, de itt valójában egy igazságosági kérdésről van szó. Amikor ilyen típusú eltérésekről beszélünk, amelyek ugye ma lehet ezeket észlelni, és a vagyonra vagy a jövedelemre vonatkozó egyenlőtlenségi mutatók gyakorlatilag megegyeznek az első világháború idejében tapasztalt mutekekkel, akkor fölmül a kérdés, hogy igazságos társadalomban élünk-e. Martin Wolf a Financial Times-ban írt erről. Szerinte ez összefügg a demokráciával, hogyha a jövedelem és a vagyon területén ennyire eltérőek az egyenlőtlenségi szintek, akkor ez már nem is demokrácia. Demokráciáról beszélünk. A demokrácia a népen keresztül alakult ki, és a népért történik. Demokratikus módon próbálunk a szakpolitikákat kialakítani, de a cél az, hogy ne a rakosságnak egy nagyon kicsiny rétegét érjük el. Pátriselő úr az imént elment, de hallunk még olyasmit. Igen, igen, hát hogyha vannak még egyenletlenségek, akkor nem kell más tenni, mint hogy rugalmasra kell tenni a munkaerőpiacot, és ezzel mindent megoldottunk. De ezek a neoliberális szakpolitikák azok, amelyek létrehozzák, ezek generálják az egyenlőtlenségeket. Ez nem olyasmi, mint a globális felmelegedés, vagy a vagy a hőmérséklet növekedése. Nem, nem erről van szó. Már 30 éve növekszik az egyenlőtlenségek aránya. Itt az ideje annak, hogy megváltozzon a helyzet. Úgy tűnik, hogy a tagállamokban a szociális szolidaritás csökkenőben van. Egyre kisebb a lehetősége a dolgozóknak, a munkavállalóknak arra, hogy tárgyaljanak is a kormányjal. Ez a valóság hogyha mindenki dolgozik, akkor megvalósul az igazságosság. Ugye az imént említett képviselő úr ugye olasz. 55% körül van Olaszországban a munkanélküliség iráta. Hogyan lehet akkor a, hogyan lehet akkor a rugalmasság, rugalmasság tétellel hip-hop megoldani ezt a problémát? Hát ezt ki kell mondani. Más reformokra is szükség van olyan reformokra, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az emberek méltó életet élhessenek. A fiatalok Olaszországban, Spanyolországban, sok más európai országban már nem is hisznek abban, hogy méltó és hosszú távú munkájuk lesz. Amikor erről beszélünk, amikor 0%-os munka akkor 0%-os munkaóráról, vagy 0 órás munkaszerződéseket találunk ki, akkor egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy itt méltó körülmények között dolgoznak az emberek. Tremosza úr is mondott valamit, igen. Az aldés módosítókat jó lenne bevenni a véleménytervezetbe, illetve a jelentéstervezetbe. Még egy dolog, nagyon fontos az, hogy az Európai Unió az igazságoság kérdését, tehát az egyenlőtlenségek csökkentésének kérdését komolyan megbeszélje az európai szemeszter kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem láttam, hogy bárki kért volna szót a KCDI-hoz, úgyhogy akkor most a jelentéstevőt kérném meg, hogy összegezze az elhangzottakat. Köszönöm szépen. Természetesen. Csak azoknak tudok válaszolni, akik még itt vannak a teremben szerdán lesz még egy árnyék jelentéstevő ülés, és aztán természetesen jövő héten szerdán rátérhetünk ezekre a témákra. Természetesen szívesen reagáltam volna a néppárt és a szociáldemokraták felvetésére, de mivel nincsenek már itt, eh, sok értelmét nem látom. Majd még később erre eh, ki fogok térni. Nincs, nem minden módosító javaslatot vett, eh, sikerült a kompromisszumokba eh, bevenni, úgyhogy egyes javaslatokról külön kell majd szavazni. Ezekből részben teljes bekezdések lettek. A, ezeket a módosításokat nem sikerült a kompromisszumba belefoglalni, úgyhogy ezekről külön kell szavazni. Egyeseket eh, meg lehet szavazni, mások azonban kifejezetten a kompromisszumos javaslat, tehát elfogadható kompromisszumos javaslatba nem fértek bele. A liberális javaslatokat nem, nehéz, nem könnyű beledolgozni a kompromisszumos javaslatokba, de majd szerne erre ki tudunk térni. Talán sikerül még megoldani, hogy ezeket is belevegyük a kompromisszumba, de az is lehet, hogy nem. A többi jelentéstevővel természetesen majd még megvitatom ezeket a témákat. Filippel teljesen egyetértek. Valóban szégyen, hogy most itt toporgunk. de legalább itt a parlamentben egy, legalább egy megfelelő, szolid alapra lenne szükség. Nem arról van szó, hogy a kollégák ne tudták volna, hogy ez a téma napirenden lesz. Egyszerűen politikai akarat, politikai szándék hiányzott. Egyes igazad van, hogy a igazságosságról van szó, és ez az egész dimenzió ebben teljesen igazad van, és a demokrácia állapota is visszavezethető e, ezekre az állapotokra. Várom a további élesbeli módosító javaslatokat, igyekszem ezeket figyelembe venni, és szerdáig dolgozom még a kompromisszumos javaslatokon, a ma hallott hozzászólások fényében is. Köszönöm szépen, hogy az elnök szeptember 25-én szavazunk az ECOM-ban, az illetékes bizottságban, a foglalkoztatási bizottságban szeptember 28-án, és plenárison pedig novemberben. Ezzel lezártuk a napi rendet. Nincsenek egyéb kérdések a legjobb tudomásom szerint, szerint úgyhogy Szeptember 25-én délután háromkor folytatjuk a munkát. Köszönöm, kellemes estét mindenkinek!